szavazások elérhetőek a plenáris honlapján. A, ez a szabályzat 105-ös szabályának 6-os bekezdésének az értelmében szerepel. Az mostani ülésünk jegyzőkönyvében szerepelni fog ez minden. Az ülés tolmácsolása elfogadottnak, az értelmezés elfogadott lesz, hogy